und Herren! Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm az urakat, Kófer urat különös tisztelettel. És akkor nézzük az első napi rendi pontot, Ukrajnával kapcsolatos. Múlt héten megejtettük a ratifikációt, és jó lenne, hogyha most arról tudnánk beszélni, hogy a végrehajtás következő feladatát hogyan kezeljük. Nem akarom a kollégáknak itt a saját véleményemet előre bocsátani, de egy biztos, hogy a különleges státus státusza a Donetszki és a Luganszki régióknak, illetve az amnestia törvény már is fejtörést okoz mindenkinek. Äh, és a másik äh, äh, nemzetiségekkel kapcsolatos törvény. A parlament elnöksége döntött arról, hogy október 26-án választási megfigyelő missziót küldünk Ukrajnába. Túl kicsi ez a delegáció szerintem, ahhoz, hogy a legfontosabb helyekre eljussunk, tehát eh, ezt a létszámot ki kéne bővíteni. Kérlek benneteket, önöket, kérem, hogy a frakciókban gyakoroljatok nyomást, hogy legyen nagy ez a delegáció, és nem mindenki Kievbe menjen, hanem Odesszába, Sár- Sárkívba és Lembergbe, a kínos helyszínekre, mert főleg ott kell megmutatni, hogy az Európai Parlament ott van. Ha mindenki Kievbe megy, akkor annak semmi értelme. Tehát, ha hatást akarunk elérni, és ezt minden frakciónak a szívére szeretném, lelkére szeretném kötni, akkor el kell jutnunk minden helyre. Tehát az egyes frakciókban nyomuljanak a kollégák, hogy a választások előtt itt komoly jelenlétünk legyen ott. Aztán Vigant kolléga lesz majd az, aki bevezeti a témát, hogy szerinte mi a helyzet állása, és utána eszmét cserélünk. Vigandúra felelőse ennek a dossziénak, és ő ismeri tényleg legjobban a helyzetet. Hol van Vigandúr? Nagyon messzire elült Vigandúr, hogy akkor vezesse be a témát. Parancsoljon, a szó. Köszönöm, elnök úr. A bevezetőt arról szeretnék beszámolni a bizottságnak, pontosabban három pontról, a Minszki megállapodás végrehajtásáról, másodszorban a politikai reformok helyzetéről, a jogalkotás alakulásáról, és harmadsorban pedig a további lépésekről, amelyeket múlt heti ratifikációnk számunkra kötelezővé tesz. Először is tehát a Minszki megállapodásról. 12 pontos jegyzőkönyve van ennek, ezt eh, szeptember 5-én írták le, ez a tűzszünet végrehajtásának alapkeretét adja meg, és utána pedig egy részletes tűzszüneti tervet fogadtak el múlt csütörtökön, szeptember 19-én a háromoldalú kapcsolattartó csoportban, és azt reméljük, hogy az eszkaláció, az augusztusi eszkaláció megfékezhető, és a, meg, a konfliktus politikai megoldása és a fenntartható tűzszünet lehetővé válik. Továbbra is egyébként ö, ö, zajlanak az erőszakos cselekmények, ö, miközben hivatalosan a felek azt mondják, hogy tűzszünet van, ö, számos forrásból tudjuk, hogy vannak löveldözések, például a Donetszki repülőtér, ö, és Lugansk térségében. Az amnestia törvényről és az ideiglenes kormányzásról szóló jegyzőkönyveket volt alkalmam elolvasni, ezt üdvözlöm. Ha érdekli önöket, akkor az átmeneti kormányzás részleteit is tudom később ismertetni. Ezek eléggé távol vannak a szeparatisták és az oroszok elképzeléseitől. De megszületett a megállapodás, a jegyzőkönyvet aláírták, és Poroshenko elnök nagyon komolyan veszi ezeket az egyes lépéseket, ezzel próbálja a fenntartható megoldás kereteit megteremteni. Hangsúlyozni szeretném, hogy az ideiglenes kormányzásnak maximum három évig szabad tartania, és nyilván a, a politikai vita partnerek Ukrajnában vitatják sok részletét ennek a megalapodásnak, de a fő eredmény az, hogy van megállapodás. Nyilván most a választási kampány erre még rátesz egy lapáttal. Nos, hogy a Minszki megállapodást mennyire sikerült eddig betartani, úgy tűnik, hogy az illegális, reguláris csapatok kivonulása, amit követel a szöveg részben elkezdődött, de még gerilla csapatok bőven vannak, tehát azt kell most elérni, hogy mindenki visszavon. Szeptember 5-i jegyzőkönyv illegálisnak nyilvánította ezeket a külföldi, vagyis nem ukrán fegyveres csapatokat, az irreguláris csapatokat is ideértve, és azt reméljük, hogy az orosz fegyveresek ténylegesen kivonulnak, Ukrajna területéről, és ezt az EBS e monitoringja mellett meg lehet ejteni. Az ebs e nek vezető szerepe lesz a béketeremtésben. Ezen belül vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a különleges megfigyelő missziót hogyan tudnánk emberi és egyéb erőforrásokkal támogatni az EU részéről 500 fős missziót tervez az EBESZ, hogy a két dokumentum végrehajtását ellenőrizzék. Hetente 25 új megfigyelőt akarnak, illetve küldenek jelenleg a térségbe, ezt fel akarják gyorsítani, hogy a tűzszüneti specializációjú megfigyelők mind eljuthassanak a térségbe. Az EU eddig is támogatta ezt az erőfeszítést politikailag. A külügyminiszterek tanácsa augusztus közepén úgy döntött, hogy aktívan támogatja az EU az EBESZ béketeremtési erőfeszítéseit, és a Minszki adhok, adhok elnöki találkozó és az augusztus 26-ai találkozója a főképviselőnek, Öttinger és Döguk biztosaknak a helyi szereplőkkel indította el ezt a folyamatot. Poroshenko és Putyin között terveznek egy bilaterális találkozót, de ehhez, hogy ez létrejöhessen az két elnök között, sok előkészítő ülésre van szükség a Minszki jegyzőkönyv és a tűzszüneti megállapodás keretein belül. Az EBSZ fellépését nyilván és a kapcsolattartó csapat működését magas szintű tanácsközésokon újra meg újra megerősítik, és a koordinációt a bizottsági szolgálatok végzik. Ami a politikai reform folyamatot, vagyis a második pontot illeti, Ukrajnán belül az elnöki, elnökválasztási kampány előtt is már történt erőfeszítés arra, hogy tartós politikai megoldás szülessen a válságra. Ez alkotmánymódosítást igényel, decentralizációt, és ezt a Genfi nyilatkozat már április 17-én megfogalmazta, és ezután úgy tűnik, hogy elfelejtették ezt a jegyzőkönyvet egy időre, amely pedig a béke és a megértés szolgálná. Május 21-én véglegesítették ezt a szöveget. Az elnök választás miatt a folyamat lelassult, főleg amiatt, hogy augusztban bejelentették, hogy előre hozzák a választások dátumát október 26-ára, és közben persze a a biztonsági helyzet is eszkalálódott. Jelenleg nem konszenzusnak kedvez a hangulat, de hangsúlyozni szeretnénk, és kérem itt az egyes frakciókat, hogyha ukrán partnereikkel beszélnek, akkor az alkotmányos és decentralizációs reformokat sürgessük valamennyien, és erős segítsük az ukránokat abban, hogy a kisebbség védelem nem csak jogi értelemben, hanem gyakorlati értelemben is megvalósuljon. Ez a társulási megállapodás része is egyébként. A választások és a politikai elit megújítása most várhatóan ezt a civil szervezetek szorosan követik, és reméljük, hogy egy stabil többség alakul ki a radában, a Verhovna radában. A reformoknak folytatódniuk kell a választások után is, és támogatnunk kell a leendő kormányt eh, az Ukrajna Support Group támogatási csoport révén folyamatosan ebben. A szeptember 5-i Minszki jegyzőkönyvhöz tartozik még, hogy garantálni kell, hogy demokratikusan legitimált kormányzás érvényesüljön a Donetszki és Luganszki térségben. Reméljük, hogy a parlamenti választások után egyből hely, december 7-én helyi választások is lesznek, és ezeket úgy sikerül lebonyolítani az EBSZ e megfigyelése mellett, hogy legitim kormányok legyenek ezeken a helyeken. A társadalmi megállapodás múlt heti ratifikáció a Verhovna Radában és nálunk, szeptember 16-án egyértelműen azt a politikai üzenetet küldte ki a világba, hogy mindkét fél a politikai és gazdasági integráció elkötelezettje. November 1-től kezdődik a végrehajtás első fázisa. Amint a Rada értesített minket, az EU erre válaszol, és a DCFTA a mély kereskedelmi szabadkereskedelmi térség megvalósítása elkezdődik, és 2015. december 31-e, vagyis hát január 1-e, 16. január 1-től kezdve teljes körűen alkalmazni kell a megállapodásban foglaltakat. Urugajev miniszter Oroszország részéről, Klimkin miniszter Ukrajna részéről állapodtak meg ebben, és ezt a plenáris vitán is megerősítették. A CSFTA preferenciális elbánás elvét folyamatosan alkalmazzuk Ukrajnával szemben. A három fél abban egyezett meg, hogy konzultációs folyamatban maradnak, és Ukrajnának megadják a jogát ahhoz, hogy autonóm államként maga döntsön területéről. Jelenleg most az aszimmetrikus liberalizáció jellemzi majd az EU-val való kereskedelmét az ukrán félnek, és majd, ha hatályba lép a megállapodás, akkor a kereskedelmi intézkedések többi, vagy hát más köre is hatályba lép. Sajnos az orosz fél annak ellenére, hogy a miniszteri nyilatkozatot végül is aláírták, nagyon szűken értelmezi a leírottakat, ezt Urukájev miniszter ö, levele is egyértelművé teszi. Szeptember 19-én unilaterális intézkedéseket hoztak az oroszok, Medvegyev miniszterelnök egy határozatot írt alá, amely a, az Orosz Föderációra vonatkozó kereskedelmi megállapodásokat felfüggeszti, és azok folytatását ö, ö, kilátásba helyezi, hogyha a társulási megalapodást Ukrajna elkezdi végrehajtani. Mi ezt nem fogadjuk el, ez az ukrán autonómiába való belügyekbe való külső beavatkozás, hiszen a, tehát az orosz félnek ezt a tudomására hoztuk. Munkánk most az, hogy a június 20-ai tanácsi következtetéseket a tanács most olyan értelemben módosítsa, hogy a DCFTA érvényesülhessen, és az autonóm egyoldalú kedvezmények fennmaradhassanak. Ehhez nagyon gyors döntéshozásra van szükség, és a konzultációs folyamat fenntartása is most a tanács felelőssége. Thank you very much, Mr. Chairman. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, köszönöm, Vigánd úr. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy nekünk európai parlamentként kicsit nagyobb csapatot kellene szállítanunk a 26-ai parlamenti választásokra vonatkozólag delegációnk alakuló ülésén, az Ukrajna delegáció alakuló ülésén azt láttam, hogy sok képviselő szeretne részt venni ebben a folyamatban. Azt javasolnám, hogy mi a FED szakbizottságként tegyünk javaslatot az elnökök értekezletének, hogy bővítsék ki azon képviselők körét, akik részt vehetnek ezen a fontos politikai eseményen Ukrajnában. Az elmúlt hetekben gyakorlatilag két tűzszünetnek lehettünk tanulni. Az egyik egy politikai biztonsági tűzszünet volt, amely a Minszki tri- trilaterális megállapodások eredményeképpen született meg, és aztán volt 19-én egy további megállapodás, amely lefektette a tűzszünet részleteit, és egy szélesebb körű szerepvállalást írt elő az EBESZ-nek, amely ezen rendelkezések alapján felügyeli a tűzszünetet, hiszen láthattuk korábban, hogy a tűzszünet ellenére 19 ember halt meg, sokan megsebesültek, sok civil áldozata volt a tűzharcoknak. Úgy gondolom, ez a tűzszünet előfeltétele annak, hogy 26-án békésen történjenek meg a választások. Aztán Brüsszelben történt egy megállapodás Degücht biztos úr és az orosz fél részvételével, amelynek értelmében Oroszország nem fog további gazdasági lépéseket foganat foganatosítani Ukrajnával szemben, és megállapodtak abban is, hogy a társulási megállapodás életbelépése után néhány hónappal további gazdasági segítséget kap majd Európától Ukrajna. Úgy gondolom, minden fél részéről ez egy nagyon fontos lépés volt, hogy egy kicsit nyugodtabb hónapok elé nézhessünk a tél közelettével, és hogy stabilizálódjon Ukrajna politikai helyzete. Fontosnak tartom továbbá a társulási megállapodás végrehajtásában vállalt szerepünket. Mindannyian tudjuk, hogy a társulási egyezmények motorját képezik a politikai, társadalmi, szociális jogi reformoknak. Úgy hiszem, hogy nagyon fontos ezért a pénzügyi támogatás végrehajtása és a minél szorosabb együttműködés az érintett partnerekkel több jogszabály kapcsán. Elfogadtak egy amnestia törvényt, ha jól tudom, a társulási egyezmény aláírásával párhuzamosan, és valamint a Donetsk és Luganszki régió státuszának megváltoztatása nagyon fontos politikai lépés. Továbbra is nyomon kell követnünk a folyamatokat ezzel kapcsolatosan, és fontos, hogy konstruktív szerepet vállaljunk abban, hogy Ukrajna keleti részén hosszú távú béke teremtődjék, és ugyanakkor biztosítsuk, hogy Ukrajna területi egysége ne sérüljön. Nem szabad megfeledkeznünk a Krimfélszigetről sem, hiszen egy illegális annexiós folyamatról volt szó, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió ezt újra és újra hangsúlyozza, hogyan megtettük azt a múlt héten elfogadott állásfoglalásunkban is Strasbourgban. A parlamenti választások véleményem szerint egy teljesen új politikai atmoszférát teremtenek majd a Majdán utáni Ukrajna politikai térképét teremtik meg, és megerősítik majd az ukrán nép azon demokratikus akaratát, legitim akaratát, hogy Európához csatlakozzanak és az európai értékeket képviseljék. Az Európai Parlament és Európai Unió ezen a téren nagyon nagy felelősséget visel, tekintettel arra, hogy az elkövetkezendő hónapok nagyon fontos lesznek Ukrajna szempontjából. Köszönöm. I didn't expect to be the first, but any... Nem gondoltam, hogy én leszek az első, de nem baj. Egy rövid kérdésem van csak. És egy kicsit meg is lepődtem, hogy a július 17-i eh, légi baleset, illetve a repülőgép lelövése nem bizonyult említésre méltónak sem a tűzszünetről szóló dokumentumban, és ma sem említette meg senki. Tudjuk, hogy 317 ártatlan ember halt meg egy olyan balesetben, amelynek a körülményeit még nem sikerült feltárni. Nem tudom, hogy mindez milyen szerepet játszik Ukrajna az ukrajnai eseményekben. Van-e valamilyen eredménye már a vizsgálatoknak? Sikerült-e feltárni ezt az esetet? Csak szerettem volna erről új információkat kapni, ha ez lehetséges. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR természetesen támogatja, teljes mértékben támogatja, hogy Ukrajna saját kereskedelmi politikát alakíthassa, Örömmel szavaztuk meg eh, Strasbourgban a múlt héten a társulási egyezményt. Továbbá szeretnénk azt is elmondani, hogy Oroszország további agresszióját elutasítjuk, és elutasítjuk, hogy folyamatosan megsérti a nemzetközi törvényeket, és természetesen a mm, Maláj légitársaság repülőgépének lelövését is eh, elítéljük. Úgy tűnik, hogy egy Oroszország által szállított eh, légvédelmi rakéta által történt ennek a lelövése. Emellett több ENSZ szabályt is megsértett Oroszország az agresszív fellépésével. Poroshenko elnök néhány nappal ezelőtt elmondta, hogy Ukrajna nem életképes katonailag, mert akárhányszor megnyernek egy csatát, Oroszország egyszerűen több csapatot küld, és lövi az ukrán csapatokat az orosz-ukrán határ Oroszországi oldaláról. Elmár Brock is a múlt végén Kievbe látogatott velem együtt. Azt láthattuk, hogy egy nagyon érdekes vita bontakozott ki. A nemzetközi diplomácia és más kievi szakértők úgy gondolják, hogy a Krímfélsziget illegális annexiója fenntarthatatlan hosszú távon, ha csak Putyinnak nem sikerül valamiféle szárazföldi folyosót is kisajátítania. A tél közelettével valószínűleg megpróbálja majd összekötni Oroszországot száraz, a szárazföldön keresztül a Krimfélszigettel, máskülönben a Krimfélsziget ellátása Ukrajnától függ majd, ami problémákat okoz a tél beálltával. Hogyan vélekedik az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat arról, hogy mi lenne a teendő, hogyha Oroszország további agresszív lépéseket tesz ennek a szárazföldi folyosónak a létrehozására, milyen további szankciókat tudunk foganatosítani, és úgy gondolják-e, hogy esetleg néhány tagállam részt vehetne bilaterálisan Ukrajna felfegyverzésében, hogy vissza tudják verni az orosz támadásokat. Köszönöm. Sajnos mikrofon nélkül történik a felszólalás, a tolmácsok nem tudnak tolmácsolni. Most már működik, köszönjük. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák! A múlt héten egy időben ratifikáltuk és írtuk alá a társulási egyezményt az ukrán kollégákkal együtt. Ez egy történelmi esemény volt. Ha csak megnézzük, hogy a média hogyan számolt be erről az eseményről, akkor is láthatjuk, hogy milyen fontos volt ez a lépés, jó volt, hogy ezt nem halogattuk tovább, politikai értelemben fontos lépés volt ez. Ugyanakkor ez egy fontos üzenet a reformokra vonatkozólag, és egy politikai elköteleződést is jelent. Először is az ukrán vezetőség és az ukrán pártoknak egy másfajta jövőt kell biztosítaniuk országuk számára, erre tettek vállalást. Ugyanakkor azonban kevéssé vagyok optimista és derülátó, hiszen azt Láthatjuk, hogy az Orosz Föderáció folyamatosan megpróbálja befolyásolni az ukrán eseményeket, és még az EU-ukrán bilaterális megállapodást is próbálja befolyásolni. A kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásának elodázása egy úgy gondolom a gyengeségünket mutatja politikai értelemben. Ez egy gyenge pont még akkor is, hogyha ezt megpróbáljuk más színben feltüntetni, és ne felejtsük el, az orosz fél és Putyin maga is folyamatosan arra szólítja fel az ukrán vezetést, hogy ne hajtsa végre azokat a jogi változtatásokat, amelyeket viszont megkövetelnek az általunk aláírt megállapodások. Vajon az orosz fél elfogadta? belenyugodott abba, hogy megszületett ez a társulási megállapodás? Nem, egyáltalán nincs így. Oroszország továbbra is befolyásolni kívánja az ukrajnai politikai folyamatokat. És ha mi közvetlenül vagy közvetetten elfogadjuk, hogy Oroszország befolyásolja az Ukrajnához fűződő EU-s kapcsolatokat, akkor majd megláthatjuk, megnézhetjük, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban mi vár ránk. Elnök úr, az az érzésem, hogy egyértelműen el kell köteleződnünk amellett, hogy a megállapodás végrehajtását monitorozzuk, és ebből a célból az AFET-ten belül létre kellene hozni véleményem szerint egy külön monitoring csoportot, amely szinte napi szinten nyomon követné, a politikai gazdasági eseményeket, sőt, természetesen a jogi fejleményeket is a megállapodás végrehajtásában. Ez azt mutatná, hogy folyamatosan kiállunk a keleti partnerségi politikánk mellett, amely területen egyébként az Európai Parlamentnek nagyon nagy befolyása van. Ennek az ellenőrző csoportnak, monitoring groupnak szorosan együtt kellene működnie a külügyi szolgálattal, hogy megkapjuk a szükséges információkat, és hogy megfelelő és aktuális politikai üzeneteket tudjunk megfogalmazni. Összességében nagyra értékelem az AFET eddigi szerepvállalását, és remélem, hogy a dolgokat nem hagyjuk majd kisiklani a kezünkből. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Számunk, minket folyamatosan foglalkoztat az, ami Ukrajnában történt. úgy gondoljuk, hogy a, a, nem megfelelő az, ahogy ezt a helyzetet kezeljük, nem tetszik nekünk a szankciópolitika, úgy gondoljuk, hogy a neonáci csoportok fellépése okozta ezt a háborús helyzetet. Sokan a szankcióknak köszönhetően nem képesek arra, hogy nem tudnak exportálni, és ez nagyon sokakat nehéz helyzetbe okozott. És azt kell mondjam, hogy a társulási szerződés egyáltalán nem volt aktuális. Szerintem ez nem felel meg annak, amit Schulz úr megígért nekünk, ezzel kapcsolatban panaszsal is éltünk. És ügyrendi kérdésben sem kaptunk szót aggódunk, hogy Ukrajnában a kommunista pártot illegálisnak nevezték, és nem tudom, hogy a jövő hogyan fog majd kinézni. Nos, úgy tűnik, hogy jelenleg jelenleg a, a, a családtagoknak a keresett benyújtása jelentheti az egyetlen megoldást, például a, a különböző áldozatok esetében. Nos, kérem szépen, hogy csak olyan információknak adjunk hitelt, amelyeket, amelyekről bebizonyosodott, hogy ezek valósak. Mindenképpen úgy vélem, hogy igazi európai külpolitikára van szükség, nem brit vagy amerikai befolyásnak kell engedelmeskedni. Ez segíthet a szomszédsági politikában. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiválóan ejtette a nevemet. Figyelmeztetném az AFED szakbizottságot, hogy kicsit korán van ahhoz, amiről most beszélgetünk, a társulási szerződés, meg a társulási megalapodás után, de úgy gondoljuk, hogy a végül majd mégiscsak összeállnak a dolgok. Hát erre sajnos semmiféle garancia nincsen. Ezt szeretném most elmondani. A biztonsági helyzet gyakorlatilag kizárólag Putyintól függ, egy 25 fős misszió valójában nem sokat tehet, ez nem igazi tűzszünet megfigyelés. A hely, anélkül, hogy az USA igazán ott lenne, hogyha az, a, az, e, hogyha az EBSZ e igazán tudná figyelni az ukrán, a keleti ukrán határt, akkor ezt nem nevezhető megfigyelésnek. Nyilvánvalóan folytonos politikai problémáról van szó, függetlenül attól, hogy ki van kormányon Kievben. Én sem tudom, hogy mi a megoldás, de hadd mondjam el, hogy hogyha az alkotmányügyi kérdésekben a decentralizációt nem figyeljük, nem kísérjük figyelemmel, akkor nem lesz politikai megoldás sem. Ami a gazdasági helyzetet illeti, Ugye a szabadkereskedelmi egyezmény csak 2016-tól léptetjük hatályba, de félünk attól, hogy felül kell ezt majd vizsgálni, még a parla parlamenti ciklus vége előtt, mert a szabadkereskedelmi egyezmény elképzelhető, hogy nem jár olyan pozitív hatással a lakosság számára, mint ahogy azt elképz, elképzeljük, úgyhogy erre majd oda kell figyelni az elkövetkezendő években. Tehát támogatom az elnök urat a Béli elképzelésében, hogy tágítsuk ki, erősítsük meg a megfigyelő csoportot, a keleti részekre is el kell látogatni, nem csak Kievre kell odafigyelni, tehát legyen nagyobb a megfigyelő csoport. Köszönöm, hogy az elnök mikrofon nélkül. Nem, hagy, nem halljuk, kinek adta meg a szót. Köszönöm szépen. Néhány rövid megfigyelés kettős mércéről beszéltünk, decentralizációról, arról is beszéltünk, az ukrán szuverenitást tiszteletben kell tartani. Hát sokan azt szeretnék, hogyha Ukrajna csatlakozna előbb-utóbb az EU-hoz. Hát ehhez ugye át kell esni a decentralizáció. Jó lenne, hogyha a szuverenitást is tiszteletben tartanák. Még egy-két rövid reakció. Jó lenne, hogyha a megfigyelő csoport létszáma megnőne, és ezt úgy kell megtenni, hogy a frakciók egyensúlyát is figyelembe vesszük. Tehát jó lenne, hogy a különböző frakciók véleményét is képviselni ez a, ez a megfigyelő csoport. Nálunk is, a mi frakciónkban is vannak olyanok, akik, akiket érdekel Ukrajna, úgyhogy szívesen ott lennénk mi is. Értem én az érvelést, de Ukrajna decentralizációját hogy köti össze a szuverenitással? Nem nagyon értem én ezt logikailag, de majd egyszer talán megértem én is. Köszönöm! Arról beszélek, hogy Ukrajna de, de, Ukrajnában hatalmi decentralizációra van szükség, de ez nem rövid távon fog megtörténni nyilván, hanem hosszú távon. Sokan azt szeretnék, hogyha Ukrajna előbb-utóbb csatlakozna az EU-hoz, de jó lenne, hogyha az EU-ban is megtörténne a de- decentralizáció. Ez egy politikai elképzelés. Hát mi politikai kérdésekben soha nem fogunk egyetérteni, elnök úr. Elnök. Néha azért csak megértem azoknak az érveknek és a logikáját, amivel az ellenfeleim érvelnek. De az EU-ban egyértelmű, hogy minden egyes tagállamnak szuverén joga, hogy saját országán belül, a tagállamon belül a közigazgatást így vagy úgy megszervezze. Tehát az EU-nak semmi beleszólása nincs egy ország belső szerkezetébe. Ezért nem értem én ezt az önérvét. Nem, ért, nem halljuk a hozzászólást. Mikrofont kérjük bekapcsolni. Elnök, a föderalizmus meg a decentralizáció valójában ugyanaz, hogyha mondjuk Németországról van szó. Úgyhogy nem az angol föderális szóból ered ez, az pont ennek az ellenkezője. Amikor mi azt mondjuk, hogy föderalizáció, akkor én azt mondom, hogy decentralizáció. Hát én pedig brit vagyok, mondja a képviselő, elnök. Ennek az ellenkezőről van szó. Ne keverjük itt össze az EU-t, meg a föderalizációt. Köszönöm, Kányét asszony. Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, hogy abban egyetértünk, hogy Ukrajnának megvan a joga, hogy önálló külpolitikát folytasson, és az ukrán nép és a saját kormány általi elképzeléseket megvalósítsa. Ugyanakkor, ha békét akarunk Ukrajnában, akkor azt is látnunk kell, hogy a béke megteremtéséhez valódi politikai akarat kell valamennyi párt részéről. Oroszországban nincs meg ez a valódi akarat, nyilvánvalóan más célokat követ, politikai befolyása alatt akarja tartani Ukrajnát minden lehetséges eszközzel, és a tűzszünetet is csak arra használja föl, hogy a Fekete-tengerhez való kiutását a Krimfélszigethez való koridort megvalósítsa. És ez abból is látszik, hogy, hogy elektronikus katonai eszközökkel, lehallgatási kémfelszereléssel támogatják a konvojt, az ukrán felderítés azt állítja, hogy ö, ilyen eszközökkel a szeparatisták maguktól nem rendelkeznének, hetnének. Tehát azon kívül, hogy az orosz csapatok kivonulását követeljük, a katonatechnikai támogatás megszüntetését is követelnünk kell. Kedves kollégák, azzal fordulok felétek, hogy hogy segítsétek azt, hogy ilyen körülmények mellett járuljatok hozzá, hogy Ukrajna támogatást kapjon saját védelméhez, hasonló katonatechnikai támogatást kapjon a nyugattól, nem halálos, tehát nem közvetlenül harci eszközök eljuttatását szorgalmazzuk Ukrajnába, hiszen az ukránokat azzal fenyegetik, hogy egyoldalúan lezárják a piacokat. Ha az ukrán fél elkezdi a társulási megalapodást alkalmazni, akkor az oroszok lezárják gyakorlatilag kereskedelmi határaikat, és ezt az EU nem fogadhatja el. Például ez ugye azt is jelenti, hogy német turisták, akik a térségben vannak, azok nem kapnak megfelelő elbánást, illetve az oroszok piros szőnyegen fogadják a szeparatisták vezetőit. Tehát sok tagállam ott közvetlenül fenyeget Oroszország, az orosz határral rendelkező tagállamok nagyon aggódnak, amikor Putyin olyanokat mond, hogy két nap alatt le tudná rohanni a balti térséget vagy Romániát egy litván ö, halászhajó semleges ö, nemzetközi vizeken tartózkodott, és Dogov, a kisebbségi miniszter Lettországba ment, és onnan üzent kvázi, hogy bármilyen behatolást orosz felségvizekre ők meg fognak akadályozni. Tehát halászhajókat fenyegetnek katonai retorzióval. Úgyhogy ezeket komolyan kell venni, ezeket a fenyegetéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a decentralizáció kérdésére szeretnék vissza, visszatérni. Ukrajnában nagyon sok nemzetiség él, és uh, ugye van görög ortodox, orosz ortodox egyház, tehát uh, Ukrajnában valóban meg kellene valósítani egyfajta decentralizációt, de ez kizárólag Ukrajn belügy, belügyi kérdés. Tehát ezt nem lehet kívülről egy országtól követelni, és ha ezt követeljük, akkor azt a diplomáciai propagandát erősítjük, amit az oroszok is sérelmeznek. Tehát kizárólag az ukra, ukránok dönthetik el, hogy milyen szintű decentralizációt alkalmaznak, és hogyan teremtik meg a békét az országon belül, és nekünk, ennek az országnak a szuverenitását ugyanúgy figyelemmel kell tartanunk, mint ahogy az oroszoktól ezt elvárjuk. A második kérdés, Ukrajna ugye háborúban áll Oroszországgal, Refinitskit rehabilitálták, aki pedig egy kifejezett háborús bűnös. És az extrém, szélsőséges ideológiákat mindkét fél megtűri, és nem lehetünk, nem maradhatunk csendben, akkor, amikor Ukrajnán belül is vannak olyan fegyveres csoportok, amelyek a bolsevik forradalmat akarják újra éleszteni, tehát kérem a bizottságunktól azt, hogy ezeket az erőket ítéljük el nyilvánosan az Európai Parlamentben. Köszönöm, a nemzetközi politika nem játék, és nem nemzetközi jog vagy nemzetközi politikai szakértők elméleti eszmefutatása, nem. Nagyon fontos az, hogy a megfelelő egyensúly alakuljon ki, hogy a stratégiai okokról is elgondolkodjunk. Ami a bolykottot illeti, egyetértek, Egyébként ez nagyon hasonlít az USA-Kuba bolykothoz is. Lehet, hogy az orosz ukrán bolykot is hasonló lesz. Egyébként Kubában kicsit nyilván más helyzetről van szó, ott egy más típusú diktatúra van. Tehát minden esetben figyelembe kell venni a helyi viszonyokat. Ami Ukrajnában történik, egyfajta Pandora szelencéje hatás, abból indult ez ki, hogy Koszovóval kapcsolatban nem voltunk túl okosak, és Oroszország meg is mondta akkor, hogy lesz ennek még következménye, hát itt vannak a következmények. Komoly, köve, komoly ö, fenntartásaim voltak a társulási megállapodással kapcsolatban, de támogattam. De furcsa az nekem, meglepő, hogy egy olyan témában egyoldalú a véleményük, ahol inkluzív párbeszédre van szükség. Több félnek kéne leülni az asztalhoz. Fontosnak tartom, hogy az úgynevezett eretnek oldalt is meghallgassuk, hiszen ez is egy fél. Ezért kell a lehető legfigyelmesebben odafigyelni a másik félre, nem szabad csak az egyik félnek igazat adni. Tehát mindenkire oda kell figyelni. Osztravíciusz kolléga véleményével egyetértek, említette a felügyeleti missziót, teljes mértékben egyet tudok ezzel érteni. Más frakciók véleményével is egyetértek abban, hogy kicsit ki kellene terjeszteni a megfigyelő misszió feladatkörét, és a lehető legtöbb frakciót kéne ebben szerepeltetni. A választási folyamatok megfigyelése fontos dolog, ez egyfajta politikai tám támogatás, erre szükség van, de ez azt jelenti, hogy egyszer adhok jelleggel megjelenünk egy országban, aztán nyilván nem tudjuk az eredményt ellenőrizni. Nyilván Odessa, Mariupol, Kiev mind eltérő városok, tehát nem lehet ezeket ugyanúgy kezelni. A felügyelő, felügyelő misszió tehát rendkívül fontos, és erre mindenképpen szükség van. Fontosnak tartom, hogy a konfliktus mindkét oldalán legyen egy állandó jellegű megfigyelő misszió, tehát mind a két félre oda kell figyelni, hogy pontosan és állandó jelleggel tudjuk, hogy mi történik. <coughs> Amikor amikor agresszió amikor agresszió gyanúja merül fel, illetve bebizonyosodik, hogy agresszió történt, vagy katonai módon akarják például elnyomni a kisebbségeket, akkor egyértelműen el, el kell ítélni ezt a helyzetet. Ami az Ukrajnának adott katonai segítséget illeti, ugye azt mondjuk, hogy katonailag egészen eltérő a két fél súlya. Hát ezt meg kell gondolni. Nyilván a Mariupoli zónából megpróbál majd terjeszkedni Oroszország is, hogy a krími területet elérje. Nyilván emlékeznek arra, hogy mi történt a második világháborúban a kersi szoroson keresztül a német hadsereg átvitte csapatát a szoros másik oldalára. Ugye most jön a tél, az oroszoknak most kéne eh, ezért támadniuk, hogy átérjenek a Krim félszigetre. Hát szerintem ez túlságosan messze menő következtetés lenne, ez már gyakorlatilag háborúhoz, igazi háborúhoz vezetne. Nem hiszem, hogy ezt kéne gondolnunk. Azt hiszem, hogy a katonai riadó harangjai már megszólaltak, nem kell ezeket tovább kongatni. Segítenünk kell Ukrajnát, Astrovitius úr véleménye nagyon értékes, erre figyeljünk oda, és mindenképpen tiszteletben kell tartani Ukrajna területi egységét, oda kell figyelni arra, hogy ebben a konfliktusban mik a stratégiai megfontolások, és jó lenne, hogy ugyanazokkal az elvekkel gondolk, vagy ugyanazokat megfontolásokat vennénk figyelembe, amikor az EU-n belüli politikáról beszélünk, és amikor az EU-n kívüli politikáról, tehát az alapelvek legyenek ugyanazok. Eh, Préda. Préda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egy dolgot hangsúlyozni, azt ugyanis, hogy meglepett, hogy az elnökök értekezlette csak hét fős delegációt küldene a választási megfigyelés széljából Ukrajnába. Ez azért lett meg, mert azok a frakciók, amelyek ismerik a, a, a körülményeket és a választási viszonyokat, és egyenként is frakcióink több fős delegációt szeretnének küldeni, és még Tunéziába is komolyabb 15 delegációt küldtünk annak idején, Palesztinába pedig 30 főt küldtünk, és ezzel összevetve pont Ukrajnába, hogy csak 7 főt küldjön az Európai Parlament, ez vicces. Tehát itt alapvető ellentmondás van az elvárásaink, politikai céljaink, és aközött, mennyire komolyan vesszük ezt a dolgot. Ha meg akarjuk mutatni szakértelmünket a választások során, akkor egy ilyen kis delegáció egyszerűen nevetséges, meg hát nem is alkalmas a feladat ellátására. Tehát ezt az üzenetet szerettem volna megfogalmazni. Köszönöm szépen, és a tapsot is. Már döntöttünk egyébként, hogy az elnök elnök a kértekezletének levelet írunk ebben az ügyben, úgyhogy ez a taps ugyan kicsit el, elkésett volt, de ö, jó dolgot tapsolnak. Gáler, Gáler úr kap szót. János Valszki úr és Gáler úr, ez egyébként egy automatizmus, csak a frakció elnökök szavazásával lehet megváltoztatni ezt a döntést, tehát mindig érdemes a saját frakciójuk koordinátoraival is egyeztetniük, és nyomást gyakorolnak külön-külön is. Ha én levelet írok önmagában, ez önmagában nem ér semmit, csak akkor, hogyha az egyes frakciók is támogatják az elnökök értekezletén az ügyet. Tehát mindenki beszél a saját frakció elnökével, ha valamit akar. De a levelet elküldjük. Kérem ezt azonban tegyék meg a kollégák, hogy egyenként is gyakoroljanak nyomást. Mert egy ilyen levél megérkezik ugyan az értekezletre, de a frakciók nélkül a levegőben megáll. Tehát ezt az információt a koordinátoroknak közvetítsék, illetve ők is közvetítsék az egész frakciójuknak. Tenok úr, ezzel kapcsolatban? a narancsos forradalom idején 2004-ben, emlékszem még, a politikai frakciók önálló delegációkat küldtek, és egyenként is megkapták a választási bizottságtól Ukrajnában az akkreditációt. Sokan voltunk Kievben és mindenhol Ukrajnában. Volt parlamenti központi delegáció, és voltak önálló frakció delegációk is annak idején. Tehát ezt nem lehetne járni ezt az utat. Én azt javasolnám, hogy legalább a nagy delegációk saját delegációt is küldjenek a központi hétfős delegáció mellett. Nem tudom, hogy ez jót tesz a választásoknak, mert akkor ezer hangon beszélünk, és eleve a választások előtt kéne küldeni egy delegációt, és nem csak Kievbe. Ha Kievbe küldünk egy kis delegációt a választások alatt, annak semmi értelme nincs esetleg ez a delegáció szóradjon szét Ukrajnában, hát minimum. Egyébként az ukrán kormány is ezt szeretné, hogy mutassuk meg mindenhol, hogy ott vagyunk és erősek vagyunk. De ezt mondom, csak a frakciók egyenként kezdeményezhetik, a parlament központilag ezt nem döntheti el. Ezzel kapcsolatban Paszkúr. Plusz, ha a határozatot nem fogadjuk el, és protestálunk ellene, akkor ezt talán nem ismétlik meg majd a jövőben, tehát külön-külön kell kezelni a központi döntést és a frakciók saját döntéseit. Jó, akkor térjünk vissza még ezzel kapcsolatban megint. Gáler úr, köszönöm. Csak kiegészítésképpen, mert valaki említette parlamenti képviselők száma igenis mutatja, hogy mekkora politikai jelentőséget tulajdonítunk a dolognak. Hosszú távú megfigyelők is vannak, az EBSZ e megfigyelők folyamatosan vannak ott. Tehát igenis az, hogy mi milyen létszámban, milyen erővel vagyunk jelen, az egy politikai üzenet, ettől függetlenül a részleteket az EBESZ felügyeli. felügyeli. Tehát ezzel együtt én azt kérem, hogy minimum kétszer a delegációt küldjünk Ukrajnába, ami a választásokat illeti pedig kicsit csalódott vagyok, hogy a választási törvényt nem tudták megváltoztatni, nem volt meg hozzá a többség, tehát a régi választási rendszer fog érvényesülni, és már ebből eleve lehet látni, hogy sok területen sok minden ugyanúgy lesz, mint korábban, tehát például a választási körzetekben nem lehet majd ö, független jelölteket állítani, hanem továbbra is az oligarchák támogatásával van csak esély előre jutni. Ez sajnos egy opportun rendszer, és az 5%-os szabályt is be kéne vezetni. A Velencei Bizottság is tette erre javaslatot, de ezt a parlament nem fogadta. Ugye a pártok a listáikon azonban oda kell, hogy figyeljenek, hogy krími és egyéb kínos helyzetű térségek képviselőit is szerepeltessék legalább. És ez a külügyi szolgálatnak is a dolga, hogy az ebeszen keresztül is nyomást gyakoroljon, elfogadhatatlan, hogy tagállamaink nem küldenek külön-külön megfigyelő missziókat, és nem lehet őket bevonni. A svájci nagykövetség, nem is van EBESZ képviselet, és ott azt mondták, hogy nincsenek előképpen felkészült szakemberek. Erre én meg azt mondom, hogy ha valaki megfelelő szakértő és tisztje is azt, hogy ezt csinálja, akkor mint tisztet ki lehet vezényelni egyszerűen, tehát ez csak egy döntés kérdése, ez politikailag elfogadhatatlan, hogy, hogy nem küldünk kellő számú megfigyelőt, szakembert, és azt sem tudom elfogadni, hogy az EBESZ nem ellenőrzi a határokat, mert gyakorlatilag orosz útleveleket osztogatnak, és orosz tankönyveket osztogatnak a határon, tehát nekünk is átláthatóságot kéne gyakorolnunk, ha átláthatóságot akarunk kikényszeríteni. És nyilvánosságra kéne hozni, hogy mit láttunk. Sajnos az orosz nyomás alatt egyes tagállamok hagyják magukat megzsarolni, hogy például ez a dolog sem működjön kellő hatékonysággal. Sajnos mikrofon nélkül beszél az elnök úr. Irak, Szíria. It's a pity. És ez sajnálatos. Therefore, just... Sajnos nem lesz időnk rá. Nem tudom, hogy mit is tegyünk. Elnapolhatjuk ezt délutánra? Yes, it's bloody thing with the budget control committee. Itt van még ez a költségvetés ellenőrzési bizottsággal tartandó dolog. Azt kérték, hogy mi menjünk át hozzájuk, mert ők az illetékesek az ügyben. Van valamilyen javaslat? Hogyan járjunk el? I think no, not an accession. It's at least so important. Ez legalább annyira fontos, legalább annyira sürgős kérdés, mint Ukrajna. Majd utána nézünk. Kérem mindenki csak egy percben szólaljon föl, ne kezdjenek hosszas fejtegetésekbe, Stettiner, majd lőzin képviselők. Mindenki egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt akartam elmondani, hogy egyetértek a javaslattal. Szerintem is több képviselőt kellene megfigyelőként Ukrajnába küldeni, és azt javasolnám, hogy ne csak a már említett helyekre látogassanak el, hanem szerintem úgy kellene ezt megszervezni, hogy a képviselők a Donetszki régióba is utazzanak el, például Slavjansk, Kramatorsk és Artemovsk területére. Ezt nagyon fontosnak tartom, ugyanis ennek nagyon fontos, szimbolikus jelentősége lenne. Logisztikailag egészen jól megoldható ez, relatív biztonságosan. Tudom, hogy nagyon nagy figyelem kísérné ezt az utazást, és az Európai Parlament nagy arányú támogatásáról tanúskodna. Saját tapasztalatból beszélek, hiszen nem régiben ellátogattam ezekbe a régiókba, és tudom, hogy milyen örömmel fogadtak engem például ott egyéni képviselőként is. Köszönjük, Lőzing asszony. Köszönöm. Az egyes képviselők felszólalásai nagyon különböző irányokban mutattak. Néhányan gyakorlatilag a konfliktus szítása irányába mozdulnának el. Voltak azonban olyanok, akik inkább önmérsékletre szólítottak fel. Az alapvető álláspontunkat már ismertettük a társulási megállapodásról. Nagyon örülök annak, hogy elhangzott, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás részt egyenlőre jegeljük. Annak érdekében, hogy a béke folyamatnak ez ne szabjon gátat. Érdekesnek tartom a gazdasági tűzszünet fogalmát, amely itt elhangzott. Támogatom alapvetően ezt az irányt, de szerettem, vol- szerettem volna azt is hangsúlyozni, hogy ez nyilván azt jelenti, hogy előzőleg voltak fegyverek, illetve fegyverszállítmányok, úgyhogy ezt gazdasági hadviselésként is apostrofálhatjuk. Szerintem újra el kell indulniuk a tárgyalásoknak, ami azt előfeltételezi, hogy mi is elálljunk attól az állásponttól, amelyet mindig hangoztattunk itt a szakbizottságban, nevezetesen, hogy Oroszország továbbá nem lehet tárgyaló partnerünk. Ukrajna egy mélyen megosztott ország, valószínűleg a választások után sem fog ez megváltozni. Ezért fontos, hogy olyan álláspontot alakítsunk ki, amelyből világos, hogy a béke folyamatban mi hogyan tudunk részt venni a magunk részéről az Európai Unió forrásainak, illetve eszközeinek a felhasználását itt sokkal hasznosabbnak tartanám, mint például a biztonsági ágazat reformját, amelyről szintén szó esett. Lőzing asszony, az ukránok nagy része az ország egysége mellett tette le a voksát a közvéleménykutatásokban, és az ukrán parlament egyhangulag szavazta meg a társulási megállapodást, és nem nagyon mondhatjuk, hogy mélyen megosztott az ország. Azért megosztott az ország, mert az oroszok bevonultak. Ez egy tény, lehet, hogy ideológiailag ez nem illik az ön világnézetébe, de ez így van. Péter Le úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A végre nem hajtott tűzszünet és a társulási megállapodás aszimmetrikus végrehajtása ellenére nagyon derülátó vagyok, ami a jövőt illeti. Reménykedem abban, hogy mindez meg fogja erősíteni a béke folyamatot, és nagyon szomorú lennék, ha elbukna a béke folyamat. A társulási megállapodás segít nekünk abban, hogy befolyásolni tudjuk az ukrán reformokat, és azt hiszem, további lépésekre is szükség lesz, olyan lépésekre, amelyekre eddig nem került sor a polarizáltság miatt. A megbékélést kell megcéloznunk, erre mindenképpen szükség van, ha azt akarjuk, hogy Ukrajna lassan a jövőbe tudjon tekinteni. Olyan új dinamikára van szükség, és olyan folytonosságra, amelyre eddig nem volt példa. A reformoknak hiteleseknek kell lenniük, és a politikai folyamatoknak is hitelesnek kell lenniük. Örülök annak, hogy van egy csoport, amely foglalkozik Ukrajna ügyével, és én is azt gondolom, hogy a biztonság kérdése rendkívül fontos. A választások utáni időszakra is gondolnunk kell, és azt hiszem, sok-sok tapasztalatra tehettünk már szert az eddigiek során, és ezeket a tapasztalatokat megoszthatjuk Ukrajnával. Ez azt jelenti, hogy be akarunk avatkozni az ukrán, belügye, az ukrán belügyekbe, mondjuk kinyíltan úgy, ahogy van akkor. Köszönöm szépen. Azt hiszem, a múlt heti ratifikáció tanulsága az, hogy egy független ország élt azon szuverén jogával, hogy az európai gazdasági együttműködési térséghez csatlakozzon, és a jogállamiságot juttassa érvényre, de ez az ország megosztott, nem belsőleg megosztott, hanem a külső intervenció beavatkozása révén. A probléma az, hogy a politikai megoldást akarunk, akkor ezt a tényt szem előtt kell tartanunk, miközben az orosz fél tagadja, hogy bevonult Ukrajnába. Ez kulcsfontosságú, hiszen a katonai szakértők részéről és azt hallhattuk nemrég, hogy a legmodernebb orosz fegyvereket vette, vetették be, egész város részek eh, lerombolásához, így gyakorlatilag technikai atomfegyverekről beszélhetünk. De azt is látni kell, hogy ez nem egy ukrán-orosz EU konfliktus, hanem egy értékkonfliktus, a nemzetközi megállapodások megsértéséről van szó, és egy ötletet is felvetnék. Sokáig, illetve hosszú időn keresztül beszéltünk arról, hogy a korábbi kommunista országok múltjának feltárását végre kell hajtani. Hogyha ez időben megtörtént volna, akkor manapság nem kellene kezelnünk a Putyin által okozott helyzetet és az orosz agresszió okozta helyzetet. Köszönöm. Nem tudjuk, ki következik. Lunacek asszony. Spanyolul fogok beszélni. Szeretnék gratulálni azoknak a kollégáknak, akik Koszovóval hasonlították össze a krími helyzetet. Nos, egyértelműen akarom mondani, hogy nem lehet a két dolgot összehasonlítani. A kievi, egyik kievi kormány sem tette azt, amit Milo, Milosevic tett a koszovói albánokkal. Évekig kivonta őket a politizálásból, és aztán pedig háborút indított ellenük. A Nemzetközi Büntetőbíróság 2010. júliusában egyértelműen kimondta, hogy hogy a velencei nyilatkozat egyáltalán nem mond ellent a nemzetközi jognak, úgyhogy kérem szépen ne keverjük össze a dolgokat. Kérem, hogy a spanyolok ne hasonlítsák össze állandóan Koszovót a Krimfélszigettől. Szerjusz Volszki úr, egy perc, mint jelentéstevő. Remélem össze tudja foglalni, és össze tudja békíteni egymással a különböző nézeteket. Jacek, téd a szó. Thank you so much, Elmer. Uh, Köszönöm, elnök úr. It is a war, and we are... Háború zajlik, és hogyha szabadkereskedelmi zónáról beszélünk, decentralizációról, akkor úgy beszélünk, mint Oroszország. Oroszország egyszerűen csak be akarja kebelezni Ukrajnát, vissza akar, azt szeretné visszatérni a kebelébe az egészet. A tűzszület nem valósult meg. Hogyha a koreperben arról beszélgetnének, hogy hogyan lehet egy kicsit puhá, puhítani a szankciókat, hát ez kontraproduktív lenne. A stratégia az, hogy többet többért. Tehát, hogyha több háború van, akkor több szankció kell. Így aztán Ukrajnát is jobban kell támogatnunk, az inváziót, a megszállást szankcionálni kell. Minden megbízható forrás, kivéve nyilván az orosz hazugságokat, azt mondja, amit a nyugat nem akar elhinni, ez pedig az, ahogy az elnök is mondta, Brokkúr, hogy Oroszország a Donbass Krím folyosót is el akarják fogyasztani, aztán Ogyessa, aztán a Nyeszteren túli területeket, és végül a Duna deltához is elérkeznek. Brokkurat idézem. Az idővel kell harcot vívni, vagy destabilizáljuk Oroszországát a szankciónkkal, mielőtt elhatalmasodik, avagy Ukrajnát destabilizáljuk, és lemond európai terveiről. Ha nem lépünk időben, akkor Ukrajna elvész. A szankciókat meg kell szigorítani, és így ne felejtjük el, hogy az ellensfoglalásból mi volt bennem, amiről, amiről múlt héten szavaztunk, például a nukleáris együttműködés megállítása, vagy a SWIFT-ből való kirekesztés Oroszországnak. az július 16-án egy tanácsi határozattal felfüggesztettük az Ukrajnának való fegyverelalást, de az embargót az embargót azért folytatjuk, mert félünk Oroszországtól, és ez nem jó. Köszönöm. Hát pont ilyen békítő szavakra gondoltam. Jó, hát most akkor A lehetőség, ami előttünk áll, illetve az esetleges megoldás az, hogy a japán nagykövettel tartandó meghallgatást fél órával lerövidítjük, kicsit előbb megyünk át a Költségvetés ellenőrzési szakbizottságba, és akkor lesz még egy bő fél óránk megvitatni Irak és Szíria helyzetét. Egyetértünk az, ezzel, Paszkó úr nem ért egyet? De hogy egyet értsen, akkor majd átadom neki az elnöklést arra az időre. Most azt javasolnám, hogy 35 percig foglalkozzunk Japánnal. Tulajdonképpen az önök az ön, önökön múlik az, hogy ezt meg tudjuk-e így oldani, hiszen rövid kérdéseket kéne feltenni. Az előbb volt, aki 10 percig beszélt, nem figyeltem erre kellően oda, de akkor 11-10-kor kezdenénk az Irak-Szíria vitát, és utána 3412 kor mennénk át a másik szakbizottsághoz, amely két emelettel feljebb ülésezik. Egyetértünk ezzel? Jó, tiéd akkor az elnöki szék.